életeket pedig megmentsük. Köszönöm, biztos úr, most ezt a vitát lezárom, holnap 12.30-kor lesz erről a szavazás. Most áttérünk a következő jelentésre Rudi Kratzát Szagropoló asszony dolgozta ezt ki, az Európában történő befektetések vonzereje. Először is az előadó asszonynak adná meg a szót négy percben. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A legutóbbi európai csúcs találkozónak a döntése azt tette cselekvésünk középpontjába, hogy hogyan tudjunk kijutni a válságból. Azt mondta, hogy a fejlődés ennek az útja. A fejlődés biztosítja azt a gyógyszert, ami az Európai Uniónak a nemzetközi versenyképességét növeli, és amely a gazdasági és regionális kohéziót erősíti kontinensünkön. A fejlesztés természetesen akkor lehetséges csak, hogyha léteznek beruházások, és ebben a jelentésben pont erről van szó hogyan tudja az Európai Unió a külföldi beruházásokat, befektetéseket magához vonzani, hogyan tudjuk az európai beruházásokat növelni, és hogyan tudjuk azokat a keretfeltételeket biztosítani, amelyek ahhoz elvezetnek, hogy Európában beruháznak, befektetnek. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, különösen az Ekon szakbizottságnak, hiszen ők olyan javaslatokkal éltek, amelyek gazdagították a jelentésemet, és szeretnék persze köszönetet mondani más kollégáknak is, akik értékes véleményükkel javítottak jelentésemnek a színvonalán. Az Európai Unió most pozitív jövő előtt áll, de látva azokat a nagy kockázatokat, amelyekhez a gazdasági és pénzügyi válság vezetett, ami azt okozta, hogy a beruházások, a befektetések egyre nehezebbé válnak és megritkulnak. Ezért nekünk kell most lépnünk, cselekednünk, javítanunk kell a pozíciónkat egyrészt lokális, regionális és nemzeti szinten is, de másodszorban európai szinten is. Pénzügyi stabilitást kell biztosítanunk, biztosítanunk kell a fizetőeszköz stabilitását, és vissza kell nyernünk a nemzetközi pénzpiacoknak, befektetőknek és fogyasztóknak a bizalmát. Arról kell elsősorban gondoskodnunk, hogy megfelelő finanszírozási eszközök álljanak rendelkezésre a piacokon, és különösen a saját lehetőségeinket, potenciálunkat kell számba venni ennek során. Fontos hogy a humán tőkét tovább fejlesszük. Ez tehát a jövő nagy feladata. És természetesen arra is kísérletet kell tennünk, hogy arra mozdítsuk a piacokat, hogy a pénzéket náluk fektessék be. Ehhez persze szükség van a saját piacainknak a modernizációjára, korszerűsítésére is. Gondolok itt például a közbeszerzési rendszerünkre. Meg kell mutatnunk, hogy képesek vagyunk rugalmasak lenni valamennyi régióba, és képesek vagyunk a saját magunkban rejlő potenciáloknak a kiaknázására. Nemzetközi szinten meg természetesen folytatnunk kell új multilaterális, mint bilaterális egyezmények keretében a lépéseinket, folytatni kell a tárgyalásokat, és nemzetközi szinten, ahogy már eddig is tettük, a jövőben is hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy további tapasztalatcserére kerülhessen sor. És nyilvánvalóan az Európai Uniónak a versenyképességét, a nemzetközi piacokon elfoglalt helyét is javítanunk kell. Vannak bizonyos egyensúlytalanságok az Európai Unión belül is, például az adózás területén. Ezeket a különbözőségeket, egyensúlyhiányokat meg kell szüntetnünk, és különösen eh, figyelnünk kell arra, hogy az Európai Unió valamennyi politikájában végigvonuljon ez egy vörös fonalként az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseinek megfelelően. Biztos úr, vannak már olyan intézkedések, javaslatok, amelyeket különböző grémiumok dolgoztak ki. Fontos, hogy a legszegényebbek ki tudják használni ezeknek az előnyeit, és célirányosan erősítsük őket. Az európai értékpapírpiacoknak az alakulását folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk, hiszen ezeknek a piacoknak a megfelelő működése is alapvető feltétele a beruházások, befektetések Európában vonzásának. Fontos, hogy az egyensúly hiány észak és dél között megszűnjön. Ez nem csak a pénzügyi egyensúlytalanságra, hanem más típusú egyensúlytalanságokra is vonatkozik. És amire különösen szükségünk van, az egy megfigyelő központ, amely figyeli a piacok alakulását, és képes javaslatot tenni olyan politikák kialakítására, amelyek ösztönzik az Európában való befektetést. Ez fontos Európa számára. Köszönöm szépen, most elkezdjük a KHDI-t. Több mint öt jelentkező van. azoknak azon szót, akik az elmúlt vitában nem vettek eh, részt. Sikierszki úrral kezdtünk. Hölgyeim és uraim, Európa mindig is jelentős térség volt a közvetlen külföldi befektetések számára. A fejlődő országok pedig harcolnak a befektetőkért. Hogyan lehet eh, bizonyítani azt, hogy érdemes Európába befektetni? Európában a gazdasági tevékenység nagyon jól szabályozott, összehasonlítva a világ egyéb térségeivel, és a politikai helyzet Európában stabil feltételeket, körülményeket biztosít, garantál. A tőke és a tulajdonosok nagyon jó minőségűek, de akkor hol van a probléma? felelősen kell kereskedni, szociális szempontból felelősen, és figyelembe kell venni a környezetet, valamint a szociális kérdéseket. Ezek a feltételek rendkívül sokba kerülnek, költségesek, de módosítani, modernizálni kell a pénzügyi rendszerünket is. Ez összefügg a fiskális politikával is. Köszönöm, van csulasszony. primul uh, Szeretnék gratulálni az előadónak a hozzáállásáért. Láttuk, hogy az EU több területén a munkavállalók tüntettek a vállalkozások áttelepítése miatt, hiszen ez a, az érintett területeken a munkanélküliséget fokozta. Azért, hogy ezt elkerüljük a jövőben, az EU-nak stratégiát kell elfogadnia annak érdekében, hogy vonzza a határon túli befektetéseket, a külföldi befektetőket, és a határon átnyúló mozgását támogassa a munkavállalóknak és a diákoknak. A szállami és magán partnerséget kell szorgalmaznunk, a szabad foglalkozásúak lehetőségeit, egyelő munkalehetőségeket, a KKV-kat, nekik is jobban hozzá kell férniük a befektetésekhez. Most pedig Páska úr a szó. Ďakujem za slovo, Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, teljes mértékben egyetértek a jelentés kijelentésével. Az egyik legnagyobb előnyünk a magasan képzett lakosságban található. Ezen kívül nagyon fejlett a szállítási infrastruktúra, nagyon fejlett a technológiai infrastruktúra is. Úgy gondolom, hogy az energia aspektus tekintetében az önállóságot kellene hangsúlyozni. Itt vannak hiányosságok. Meg kell néznünk, hogyan tudjuk az új lehetőségeket kiaknázni, azokat a lehetőségeket is, amelyek az Európai Unión kívül vannak. Az európai termelők elmennek innen, elmennek Brazíliába, Kínába, Oroszországba. Ez azt jelenti, hogy nem jók azok a viszonyok, amelyeket kínálunk nekik. Most Basescu asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék én is gratulálni Kraca asszonynak a jelentéséhez. Jól lehet a világgazdasága megfelelő irányba fordult már, továbbra is hatalmas akadályok teszik lehetővé a szabad piacnak a stabilizálódását. Hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor fontos, hogy az Európai Unió a gyenge pontokkal megfelelően foglalkozzon, és a verseny előnyeit kiaknázza. Ami a befektetéseket illeti, konkrét intézkedésekre és azok gyors végrehajtására van szükségünk európai és tagállami szinten is. Ezeknek az intézkedéseknek az egységes piacra kell összpontosítaniuk, hiszen az egységes piac az, amely valódi előnyt jelenthet a befektetők számára. Romániában vannak olyan, olyan ö, ipari projektek, például a Verespataki projekt, amelyek munkalehetőséget kínálnak a munkanélküliség által sújtott területeken, és természetesen növekedést teremtenek más kapcsolódó iparágakban is hogyha jó döntéseket hozzunk és mérlegeljük a szempontokat, akkor támogatnunk kell az ilyen projekteket. Köszönöm, most Kleva asszony kapszót. Thank you. Köszönöm. Szeretném Kraca asszonynak megköszönni a munkát. Nagyon fontos az, hogy növeljük a befektetések számát, főleg a válság alatt. Közös elképzelésekre van szükség, és a közös elképzeléseinket pedig konkretizálni kell. A fiatalok munkahelyeibe is több pénzt kell befektetnünk, és világos célokat kell az európai régiók és községek számára is meghatározni. Módosítomban támogatom az új befektetéseket, az új befektetések támogatását, Utalok itt az Európai Unió kohéziós politikájára és a regionális szintre. Itt látok növekedési lehetőséget. Lényeges, hogy a reál gazdaságot is finanszírozok Európában. Jobb politikára van szükségünk, amely vonza a befektetőket. Köszönöm. Most pedig szeretném megkérni Kallas biztos, hogy zárja le a vitát. Elnök úr, igen tisztelt parlamenti képviselők, be kell vallanom, hogy ez a téma nagyon-nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, hiszen korábbi életemben, amikor az országunk függetlenné vált, ez volt a gazdaságpolitikánk egyik legfontosabb iránya, hogy bevonzuk a külföldi befektetőket, és egészen sikeresen tettük ezt. A bizottság üdvözli a jelentést, hogy ide vonzuk a befektetőket Európába. Köszönjük Krácát Szagaropulú asszonynak munkáját. A jelenlegi gazdasági klímában meg kell teremteni a szükséges lehetőségeket a polgárok és a vállalatok számára, hogy itt Európában gyártsanak, és hogy Európából kiindulva versenyezzenek. Ez igaz, hogy a feltörekvő országok növelték a versenyt azonban az Európai Unió számára a kereskedelem és a befektetések segítségével javították is a helyzeten. A külföldi közvetlen befektetés nagyon fontos szerepet játszik. Az Európai Unió a külföldi közvetlen befektetések legnagyobb házigazdája. 225 milliárd euró érkezett befektetésként 2011-ben. Azonban ez arányait tekintve visszaesett, hiszen 45% volt az aránya 2001-ben, és 23% 2010-ben. Ez világosan mutatja, hogy mi a helyzet, azonban a tagállamokban nagyon különböző a helyzet. Nem szabad pihennünk, folytatnunk kell a keretfeltételek javítását, hogy javítsuk nemzetközi helyzetünket tanulhatunk egymástól Európában, ami a legjobb gyakorlatot illeti, hogyha be akarjuk vonzani a külföldi befektetőket. És alapvetően tudjuk, hogy mi vonzza a befektetőket. Az Európai Unió még mindig vonzó a külföldi befektetők számára, hiszen nagyon jól képzett a munkaerő, a szabályzás viszonylag egyszerű, csökkentjük a bürokrációt, igyekszünk védeni a minőségi befektetéseket. És összekapcsoljuk a befektetéseket a regionális politikai eszközökkel. Ezen kívül magas a technológia, technológiai infrastruktúra, mint kutatás és fejlesztés, ezen kívül az informatika. Örülök, hogy ezekről a szempontokról mind szól a jelentés. A bizottság előkészít egy közleményt az iparpolitikáról. Itt az Európa 2020 stratégia teljes mértékben érvényes marad. Nagyon sikeresek voltunk 2010-ben az iparpolitika érdekében. Azonban keményebben kell dolgoznunk, hogy az európai iparkapacitásait növeljük. A következő szempontokat említeném. Finanszírozás megkönnyítése, ipari befektetések, a globalizáció kihívásaival való szembesülés. A bizottság kiinduló pontja ugyanaz, mint az Európai Parlament jelentéséjé. Ugyanazokat a területeket azonosítottuk be mi is. Ami pedig néhány konkrét javaslatra vonatkozik, ebben a jelentésben tudom, hogy főleg az Európai Megfigyelő Központ szerepe lenne jelentős, illetve a nemzetközi együttműködés szabályzása. Itt már az elmúlt években előre haladtunk. Az Európai Bizottság már több szabályzó jellegű párbeszédet kezdeményezett a partnereinkkel, és a tagállamaink között az közvetlen külföldi befektetések tekintetében jó tapasztalatok vannak. Most az összes részleten nem mehetek át, nagyon gazdag jelentésről van szó. Üdvözlöm az átfogó megközelítést, üdvözlöm a jelentésben azonosított együttműködési lehetőségeket. Ma az egységes európai vasúti területről szóló vitával kezdtük a munkát. Ez például egy nagyon jó lehetőség lenne, hogy ide vonzuk a befektetőket. Számos alkalommal volt szó az egységes piaci okmány esetében is. Ez az egyik legfontosabb dolog, ami ide vonzhatja a befektetőket. Tehát minden a mi kezünkben van. Köszönöm figyelmüket. Uh, köszönöm. Most lezárjuk ezt a vitát. A szavazás holnap 12.30-kor lesz. Most pedig térjünk át a következő napirendi pontra, mégpedig Miroslav Ransdorf jelentése a keleti partnerség kereskedelmi szempontjai témában.